26, 5. Eh, és 26-ai lezárt ülést most újra megnyitom. Liebe Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Nagy nagy megrettenéssel vettük tudomásul, hogy Gianluca Bonnano tegnap elhunyt, a parlament képviselője volt, az Ipari Szakbizottság tagja, illetve a az AKC országokkal tartott közgyűlés, parlamentközi gyűlés tagja volt. Bonánó képviselőtársunk tegnap egy tragikus közlekedési balesetben a helyszínen életét vesztette. Évekig volt polgármester Borgozézia olasz településen. Hitvese a közle, a közlekedési balesetet túlélte, és Bonánó képviselőtársunk tehát és gyermekeit hagyja maga után. Sokunkat nagyon súlyosan érintett ez a közlekedési balesetről szóló hír. A feleségének gyors felépülést kívánunk, és gondolatainkban vele vagyunk, a gyermekeinek felé pedig gyászunkat fejezzük ki. Most egy perces néma felállást tartunk. köszönöm. a two thousand and fifteen május twenty five twenty six ai ülési jegyzőkönyv és az akkor elfogadott szövegek rendelkezésre állnak van e valakinek észrevétele?